Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy Izrael elnökét, Simon Perezt üdvözölhetem itt a Strasburgi parlamentünkben. Nagy megtiszteltetés a számunkra, elnök úr, hogy ma itt van, hogy eljött hozzánk, hogy megossza velünk a tapasztalatait és a reményeit a jövőre vonatkozóan. Az európai és izraeli polgárok között ma egy nagyon erős kapocs áll fenn, és ezt tovább meg szeretnénk erősíteni, ezt szolgálja az önlátogatása is. Szoros gazdaság és kulturális kapcsolatok jöttek létre, személyes kapcsolatok is kinőttek ebből, és a közös, nagyon gazdag, de rendkívül fájdalmas közös történetünk mindörökre nagyon szorosra fűzi a kapcsolatainkat. Az Európai Unió és Izrael mindketten a második világháború szörnyűségeiből nőttek ki, és azután jöttek létre, hogy az emberi történelem legmélyebb pontját megéltük, ez volt a holokauszt. Európában több mint 60 évvel ezelőtt a nők és férfiak a háború romjain állva azt arra esküdtek fel, hogy soha többé ne történhessen meg ez. Ez a soha többé eskü, az, ami számomra rendkívül fontos, hiszen én német képviselőként vagyok elnöke ennek az Európai Parlamentnek. Ez a soha többi eskü a legfőbb felelősségünk ma. A harc, az antiszemitizmus, az intolerancia ellen, a diszkrimináció ellen, ez képezi az Európai Unió alapját, annak az Európai Uniónak az alapját, amelynek mi vagyunk a parlamentje. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! tagadhatatlanul legitim Izrael létezése és az izraeli nép létezése is. A biztonságban való lét nem megkérdőjelezhető. Európaiként meg vagyunk győződve erről, és különösen én németként is. Ugyanakkor azonban, elnök úr, bár csak azt mondhatnám, hogy a legutóbbi találkozásunk óta a közel-keleti konfliktusban sikerült előrelépéseket tenni. Sajnos ezt ma nem tudom megállapítani. A hosszas tárgyalások és megbeszéléseket követően továbbra sincs komolyan vehető béke folyamat, békeprojekt. A palesztin népnek, ugyanúgy mint az izraeli népnek is megvan a joga ahhoz, hogy békében és méltóságban élhessen. Sem az izraeli, sem a palesztin nép azonban eh, soha nem tudott békében élni egymással hosszú távon. Úgy gondolom, mindannyian szeretnénk megélni azt, hogy ez a két nép egymás mellett, két külön demokratikus államban, biztonságos határok mentén békében és jólétben élhessen. 1993-ban ön elnök úr a könyvében amely az új közelkelet címet viseli, felvázolta a régió jövőjének vízióját. Egy olyan közelkelet vízióját, amelyben a szoros gazdasági együttműködés uralkodik, és békében élnek egymás mellett szomszédokként ezek a népek. Sokan annak idején önt naívnak nevezték, mi azonban bátornak nevezzük ugyanezt az elképzelést, hiszen ön ugyanazt a bátorságot ugyanarról a bátorságról tesz tanúbizonyságot, mint annak idején az Európai Unió alapító atyáé. Mi is osztjuk az ön álmát, hogy a közel-kelet egyszer egy jólétben és békében élő régió lesz. Elnök úr, üdvözöljük az Európai Parlamentben, és érdeklődéssel várjuk a beszédét. you. Tisztelt parlamenti elnök úr, kedves barátom Martin Schulz, tisztelt európai parlamenti képviselők! Üdvözlöm Önöket a Szabadság és a Béke ezen nagyra becsült házában, amely megváltoztatta Európa történelmét, és hatással van az egész világ történelmére. Szeretnék köszönetet mondani ezért a megtiszteltetésért, hogy lehetőséget kapok eh, arra, hogy beszédet mondjak eh, itt önök előtt. Köszönöm. Itt állok önök előtt. Égető emlékek vannak a szívemben, és nagy eh, reményekkel tekintek a jövőre. Ami a múltat illeti, mély fájdalom van bennem, és nagy bizalommal tekintek emellett azonban a jövőbe. A emigrated to Israel. 1934-ben vándoroltam ki Izraelbe, 11 éves voltam ekkor. 1942-ben a szülővárosom lakóinak többsége többségét élve elégették. Hogyha a családom nyolc évvel később vándorolt volna ki, vagy döntött volna úgy, hogy ki szeretne vándorolni, akkor őket is kiirtották volna. Egy eh, évvel eh, Izrael létrehozása előtt 1947-ben besoroltak, besoroltak a Haganákba. Azonta, eh, azóta Izraelt hétszer támadták meg 65 éves fennállása óta. A miénknél nagyobb hadseregekkel és jobban felszerelt hadseregekkel. Egyetlen választásunk volt, vagy nyerünk, vagy meghalunk. Emellett részt vettem egy másik ellenség elleni harcban, a sivatag elleni harcban. Nyertünk. Felvirágoztattuk a sivatagot. Nagyon sok emlékem van, de emellett nagyon sok álmom is. Nem azért jöttem ide, hogy a múlton rágódjam, sokkal inkább azért, hogy tovább álmodjak. Az emberek öregszenek, az álmok azonban kortalanok. Megváltoztunk. Európa is megváltozott. Azért jöttem, hogy kifejezésre juttassam tiszteletemet a megváltozott Európa előtt. Európa összeszedte magát a legborzalmasabb háború után búcsút mondott a múltnak, és új Európát hozott létre. Az elmúlt ezer év megosztott eh, Európájából egy eh, egységes Európát hozott létre. A katonai táborokat eh, tudományos kutatóintézetek váltották fel. Európa a rasszizmus áldozata volt, most azonban ezt bűncselekménynek tekinti annak e- tudom, hogy most gazdasági válságban van Európa, de az önök e, egét legalább nem e, árnyalja be a háború, a háború felhője. Egy európai ország hozta létre a Nobel békedíjat, most egy egységes Európa megnyerte ezt. Európa kiavította hibáit, és jobb világot épít. Számunkra a soha Európája a mi újjászületésünk támogatója lett. Kedves barátaink, Izrael újjászületésének gondolata európai talajon született. Az elmúlt ezer évben több zsidó élt Európában, mint bármely más kontinensen. Mindemellett azt is el kell mondanunk, hogy több zsidót gyilkoltak meg Európában az elmúlt száz évben, mint az elmúlt 2000 évben együttvéve. A történelem legborzasztóbb tragédiáját éltük át itt, és itt eh, álmodtunk a lehetetlen újjászületésről. Hat millió zsidót, eh, a zsidók egyharmadát eh, gyilkolták meg, ennyien haltak meg az éhezéstől, a gázkamrákban, illetve a fegyverektől és a tűztől. A, csak hamu maradt belőlük. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyes nemzetek azonban a sötétben utat mutattak és gyertyát gyújtottak. Kevés ilyen nemzet volt, de a hőstettük tagadhatatlan. Izrael a második világháború hamvain élet újra született meg. Aki akkoriban azt mondta, hogyha valaki akkoriban azt mondta volna, hogy három év múlva létrehozzák a zsidó államot, hát azzal vádolták volna, hogy fantazmagóriái vannak. Azonban az álma valóra vált. Viszont ha valaki akkor ugyanazon a napon azt mondta volna, hogy hat év elteltével egy új, egységes Európa születik, amely lebontja a határait, a, megszünteti az akadályokat, őket, őt is, őre is úgy tekintettek volna, mint aki fantáziál. Azonban a hat ország aláírta a Párizsi szerződést, mára pedig 27 nemzet Egyesült Európája lett belőle. A kapcsolataink két csoda közötti párbeszédben alapulnak. Az önök csodája és Izrael csodája. Izrael társulási egyezményt írt alá Európával, és szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unióval szinte minden területen. Azért jöttem el majd önökhöz, hogy köszönetet mondjak barátságukért, amely a közös értékeken, a földrajzi közelségen és a hosszú történelmen alapul. Politikailag nézve Izrael nyugati demokrácia, földközi tengeri tapasztalatokkal. Vallásilag Izrael a három ö, egyisten hit ö, bölcsője. Tudományosan Izrael nagyon előre haladott, még európai sztenderdekkel mérve is. Izrael kicsi, a teljes közel kelet térség egy ezredét teszi ki. A, az izraeli talaj inkább kies, mint hogy, mint hogy termékeny lenne. Ez tipikus közel-keleti talaj. Kevés a víz, csak két tavunk van, az egyik már halott, a másik pedig haldoklik. Egyetlen folyónk van, a Jordán. Ez gazdag, ennek gazdag a történelme, de ez elég szegényes a vízfelhozatala. A, az ország gazdag archeológiai emlékekben, de szegény természeti erőforrásokban. Az egyetlen valódi erőforrás az emberi potenciál. Izrael példa arra, ahol, hogy a nép jobban gazdagította a földet, mint amennyire a föld gazdagította volna a népet. És valódi példája az emberek elkötelezettségének, e, és annak, hogy a high-tech e, e, térdre kényszerítette a sivatagot, és felvirágoztatta. Hét háborún vagyunk túl, ezeket megnyertük. Amikor azonban köz, közel, elérhető közelségbe került a béke, minden földet és minden vagyont, amit nyertünk, visszaadtunk Egyiptomnak és Jordániának. A palesztinokkal megkezdtük a béke folyamatot, amely lehetővé tette a palesztin hatóság létrehozását. Ezután kiürített, ezt utána sokan elfelejtik, hogy kiürítettük a Gáza övezetet. 22 telepet bontottunk le, és az összes telepest ezekről hazahoztuk. A palesztinoknak ez volt a nagy lehetőségük arra, hogy a függetlenség övezetét és a béke övezetét létrehozzák. Sajnos eh, ebből az övezetből terrorista bázis lett. Nem tudjuk, hogy miért, mi célból. De tudjuk, hogy ez visszavetette a béke folyamatot. Izrael egy viharos tenger kis szigete. Ezt a kis szigetet nekünk meg kell védenünk, és a mi érdekünk az is, hogy ezt a tengert békéssé tegyük megbékítsük. Egyesek azt mondják, hogy ez generációk alatt fog csak megvalósulni. Európa bebizonyította, hogy hat év alatt is nagyot lehet előrelépni. Egy új időszakban élünk, amikor az események már nem lovaskocsi sebességgel, hanem repülő sebességgel haladnak. Tehát azt gondolom, hogy rövid idő alatt el lehet érni a békét. A béke folyamat a palesztinokkal már megkezdődött, és már van is megoldása. A megoldás a két állam léte. Az egyik az arab állam, Palesztina, a másik pedig az zsidó állam, Izrael. És ez a két állam békében, biztonságban és gazdasági együttműködésben élne együtt. A meg fennmaradó vitatott kérdéseket meg lehet oldani, és meg kell oldani tárgyalásokkal. a béke Izrael számára nem csak stratégiai választás, sokkal inkább erkölcsi felhívás, amely az örökségünkből táplálkozik. Az exodus óta örökségünk elítéli a rabszolgaságot, elutasítja az uralkodást, hiszen mindenki egyenlőnek született. Örökségünk arra kötelez bennünket, hogy a békéért küzdjünk. Icák Rabinnal, akit, aki merénylet áldozata lett, vele helyeztük le, tettük le a béke alapjait a palesztinokkal. Itt az idő, hogy ezt folytassuk, hogy megújítsuk a béke folyamatot. Továbbra is együtt kell működnünk a palesztin hatósággal. Támogatnunk kell a palesztin gazdaságot, és együtt békére kell törekednünk. Létrejött a palesztin biztonsági erő, önök és az amerikaiak képezték őket ki. Most pedig velük együtt igyekszünk megelőzni a terrort, terrorizmust és a, és a e, bűnözést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, továbbra is kinyújtjuk kezünket, hogy békét, békében élhessünk az összes országgal a közel-keleten. Rövid időn belül új izraeli kormány jön létre. Itt a, ez egy újabb lehetőség arra, hogy újra kezdjük a béketárgyalásokat. Hogy megvalósítsuk a két állam egymás mellett élését, hiszen nincs más megoldás sem a palesztinoknak, sem e, Izraelnek. Nem csak, hogy ez a az általunk előnyben részesített megoldás, hanem a mai valóság ezt követeli. Jordánia, Izrael és Palesztina hasonló helyzetben vannak. A, a terrorizmus mind a hármat külön-külön fenyegetik, és mind a hármat együtt is. A kollektív veszélyre kollektív biztonsággal kell válaszolni. Nagyon nagyra becsülöm Jordánia királyát. A édesapjához hasonlóan ő is bátran kiállt a béke mellett. A palesztin hatóság elnökét, Mahmoud Abbas-t évek óta ismerem. Ő is elítéli a terrorizmust, és valódi, valódi partner a béketárgyalások során. Európa mindig is a legfontosabb partnerünk volt a béke mellett, és a terrorizmus ellen. Jövő héten vendégül látjuk Obama elnököt Izraelben, mint szívesen látott és mag, mag, nagyra értékelt vendéget. A biztonságunk melletti kiállása megrengethetetlen, és elkötelezettsége a béke iránt úgy szintén. Nagyon örülünk annak, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködnek abban, hogy a békét támogassák és elutasítsák a terrorizmust. A legnagyobb veszély a békére, a világra manapság a jelenlegi iráni rezsim. Ez egy diktát, diktatúra, amely vallási arcot ölt. Birodalmi aspirációi vannak. Senki nem fenyegeti Iránt, viszont Irán fenyeget másokat veszélyezteti az arab országok függetlenségét, és, és veszélyezteti, illetve fenyegeti Izrael létét fegyvereket csempész más országokba, hogy ezeknek a stabilitását aláássa. Tagadja a holokausztot, és újabb holokausztot kíván indítani. Nukleáris fegyvert kíván építeni, de ezt tagadja hogyha a nukleáris, tehát az atombomba egy valóban felelőtlen rezsim kezébe kerül, ez az egész világ számára azonnali fenyegetés. Az Európai Uniónak és az, egyes, az Európai Unió és az Egyesült Államok közösen levonták a következtetéseket, és olyan politikát indítottak, amely ennek lényege, ennek a veszélynek a megállítása. Önök helyesen döntöttek úgy, hogy gazdasági szankciókat vezetnek be. Világossá tették, hogy ha Irán nem válaszol erre, akkor más opciók merülnek fel. In addition to the nuclear bomb, az atombomba mellett azonban Irán nukleáris robbanófejjel ellátott, hosszú hatótávolságú rakétákat is épít. Ezekkel elérheti a világ távoli sarkait is, beleértve Európát. Úgy gondolom, hogy az urán dúsítás ellenőrzése mellett ellenőrizni kell annak a szállítási módszereit is, más szóval ellenőrizni kell az olyan rakéták gyártását, amelyek képesek a nukleáris robbanófejek világtávoli pontjaira való eljuttatására. Kamenei elmondta, hogy a vallás megtiltja a nukleáris fegyverek építését és használatát, ugyanakkor azonban feltetjük a kérdést, hogy akkor miért is épít Irán olyan rakétákat, amelyeket el lehet látni nukleáris robbanófejekkel. Az 1975-ös Helsinki konferencia idején az Egyesült Államok a napirendre tűzte az emberi jogok helyzetét a Szovjetunióban. Ez egy meglepő lépés volt, és egyben hatékony is. Azt mutatja ez az esemény, hogy az erkölcsi, azaz morális szerepvállalás legalább olyan fontos, mint a diplomáciai lépések. Ma hasonlóképpen kell eljárnunk Iránnal kapcsolatosan, fel kell emelnünk hangunkat az emberi jogok megsértése ellen az iráni rezsim által. Fel kell emelnünk a hangunkat egy olyan rezsim ellen, amely embereket akaszt fel anélkül, hogy bírósági eljárást tenne lehetővé, és börtönbe veti az újságírókat szintén bírósági eljárás nélkül. Egy olyan rezsimről van szó, mely éles lövedékekkel lő a civil tiltakozókra, és nem tartja tiszteletben az emberek életét. Fel kell emelnünk hangunkat egy olyan rezsim ellen, amely diszkriminálja a nőket ahelyett, hogy a kőolajból származó nyereségét megosztaná saját népével, ezt a nyereséget terrorizmusra, fegyverekre költ, és ezáltal veszélyezteti az embereket világszerte. Az urándúsítás miatt gyermekek éheznek. Az erkölcsi szerepvállalás bátorítani fogja az iráni népet a szabadságért folytatott küzdelmében, és a küzdelmében a szegénység ellen. Hamarosan Iránban választásokra kerül sor. Nem szabad megengedni az ajatollahoknak, hogy, meg sem, hogy megmásítsák a választások eredményét. Nem szabad megengedni, hogy megmásítsák az emberek azon jogát, hogy saját maguk választhassák meg a vezetőiket. Ha felemelik a hangjukat, akkor önök is azt bizonyítják majd, hogy a világ nem fordított hátat Irán népének. Irán jelenlegi vezetője megsérti az ENSZ alapokmányát, amely elítéli az emberi jogok megsértését és a más nemzetek elleni erőszakot. Ugyanakkor azonban az iráni rezsim lehetőséget kap az Egyesült Nemzeteken belül, hogy visszaéljen annak platformjával. Irán támogatja a terrorizmust világszerte. A kötelékébe tartozó Hezbollah terrorista támadásokat hajt végre, és veszélyezteti az egész régió stabilitását. Kedves barátaim! A történelmi jelentőségű Sykes-Picot egyezmény, amelyet Franciaország és Anglia kötött meg, egy modern Libanon születését eredményezte, amely egy multikulturális országgá vált, ahol muszlimok, keresztények és drúzok élnek együtt békében. Ma a Hezbollah, amelyet Irán támogat, tönkreteszi ezt a Libanont. A Hezbollah egy terrorszervezet, nem pedig politikai mozgalom rakétákat halmoznak fel, nem riadnak vissza az erőszaktól, békés falvakban és városokban rejtik el rakétáikat, és ezáltal ugyanezen városokat és falvakat gyakorlatilag háborús célponttá változtatják. A Hezbollah megosztotta Libanont politikai, vallás és etnikai értelemben, és a Cédrus országát gyakorlatilag egy felperzselt és meddő országgá változtatta. A Hezbollah állam az államon belül. Gyakorlatilag egy magánhadseregről van szó, amely különáll a nemzeti hadseregtől, és katonákat küld, támogatva ezzel a szír diktátor által kezdeményezett vérontást anélkül, hogy a kormány és annak tagjainak beleegyezését élvezni. Nemrégiben a Hezbollah 20 terrortámadást hajtott végre világszerte, olyan országokban, mint India, Tájföld, Grúzia, Dél-Afrika, az Amerikai Egyesült Államok, Egyiptom és Görögország többek között. A múlt hónap során a bolgár kormány megállapította, hogy a burgaszi terrortámadást a Hezbollah hajtotta végre. Ennek a támadásnak öt izraeli turista és egy bolgár állampolgár esett áldozatául. Ciprus nemrégiben letartóztatott egy, letartóztatta Hezbollah egyik terroristáját, aki terrorista támadást tervezett. Tisztelt európai parlamenti képviselők! Felhívjuk Önöket arra, hogy nevezzék nevén a terrort, Mentsék meg Libanont a terrorista őrülettől, mentsék meg a szír nemzetet Irán szövetségeseitől, mentsék meg a saját polgáraikat és a mi polgárainkat is a Hezbollah-tól. A nemzetközi közösségnek nem terrorista szervezetként kell megnevezni a Hezbollahot, mert a Hezbollah terrorista szervezet. Ma a terror sokkal messzebbre nyúlik, sokkal nagyobb területeket ér el, mint korábban. Nemrégiben a terroristák megpróbálták átvenni a hatalmat Maliban. Hogyha sikerrel járnának, illetve jártak volna, akkor ez gátat szabott volna az afrikai kontinens azon igyekezetének, hogy kilábaljon a múltból. Reményt, egyik legfőbb reménységünk az, hogy látjuk, hogy az afrikai népek megpróbálnak egy tudomány alapú gazdaságot kiépíteni. A szabad világ nem nézheti tétlenül, hogy a terrorizmus megpróbálja hatalmába keríteni a világ bármely részét, legyen az közel hozzánk, avagy távol. Nem nézhetjük tétlenül, hogy a szír elnök saját népe, saját gyermekei vérét ontja. Assad nemrégiben egy atomlétesítményt hozott létre, és vegyi fegyvereket halmozott fel. Az atomlétesítményt, vagy nukleáris létesítményt sikerült időben megsemmisíteni, de továbbra is rendelkezik vegyi fegyverek felett, és ez hatalmas veszélyt jelent a szír népre, az egész régióra és Európára nézve is. Valamilyen módon meg kell akadályozni, hogy ezek a vegyi fegyverek rossz kezekbe kerüljenek. A legjobb módja annak, hogy véget vessünk a szír tragédiának, az, hogy támogatjuk az Arab Ligát, amelynek tagja Szíria is, abban, hogy beavatkozzon. A nyugati erők intervenciója, beavatkozása egy ö, külső beavatkozásnak minősülne. Az Arab Ligának egy átmeneti kormány kellene létrehozni a Szíriában, ezáltal megállítva a vérontást, és megakadályozva, hogy Szíria darabjaira essen. Az ENSZ-nek támogatnia kellene az Arab Ligát abban, hogy egy arab erőkből álló kék sisakos erőt hozzon létre. Kedves barátaim, 18 évvel ezelőtt Brüsszelbe utaztam, hogy aláírjam az Európai Unió és Izrael közötti társulási egyezményt. Nagyon örülök annak, hogy a valóság túlszárnyalta az akkori elvárásaimat hiszen a társulási egyezmény partnerséggé alakult, és a partneri kapcsolat pedig barátsággá vált. Ilyen szilárd alapokon nyugszik az a javaslatom, miszerint az Európai Uniónak és Izraelnek együtt kell működnie a közel-keleti stabilitás és jólét érdekében, és annak érdekében, hogy a világ más részein is fejlődés történhessen. Izraelt feltörekvő nemzetnek szokás nevezni, úgy gondolom az egész közelkeleti régió feltörekvő régióvá válhat. Csúcs technológiai központokat lehetne létrehozni a régió minden pontján, annak érdekében, hogy legyőzzük a szegénységet. Izrael kis ország, megpróbálunk előnyt kovácsolni ebből a kis méretünkből. Felfedeztük ugyanis, hogy a kis országok nagyon jó terepet szolgáltatnak a kísérleti megközelítésre. Olyan szociális modellt próbálunk kiépíteni ma, olyan társadalmi modellt, amely áthidalja a szakadékot a gazdagok és a nincstelenek között. A társadalmi szakadék mindannyiunk számára probléma a gazdagok és a szegények számára is. Mindannyian megpróbáljuk ma áthidalni ezt a szakadékot, a, azáltal, hogy demokratizáljuk az egészségügyet, az, az oktatást, a kommunikációt, és azáltal, hogy csökkentjük a lakhatás és az élelem ellátás költségeit. Ez egy égető szükségszerűség a fiatal generáció számára. Tudják, szép dolog az, ha valaki fiatal, de manapság nagyon sokba is kerül fiatalnak lenni. Az emberek jólétét szeretnénk növelni, mindenki számára lehetővé akarjuk tenni, hogy maga válassza meg a saját életmódját, életstílusát, és mindezt azáltal szeretnénk elérni, hogy az emberi agy titkait is feltárjuk hiszen az emberi agy a világ egyik legcsodálatosabb eszköze. Az emberi agy lehetővé tette számunkra, hogy mesterséges agyakat is létrehozzunk, ugyanakkor azonban még nagyon messze vagyunk attól, hogy megértsük, hogyan is működik az emberi agy. Ezért gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy idegenek vagyunk a saját magunk számára. Nem ismerjük saját magunkat. Ha felfedezzük az emberi agy működési mechanizmusát, az úgy gondolom lehetővé teszi számunkra, hogy barátsággal forduljunk magunk felé és embertársaink felé is. Örülök annak, hogy ez az erőfeszítés új prioritássá vált, és a kormányaink, valamint a civil szervezetek és az egyének közötti együttműködés új prioritásává is vált. A globalizált világnak nincs globális kormányo, kormánya, sőt, szinte kormányozhatatlanná vált. Úgy gondolom, alternatívát kell találnunk. Abban, hiszek abban, hogy három pillére kell alapozni a jövő kormányzását. A, nemzet, a nemzeti kormányok továbbra is irányítói lesznek a nemzetállamnak, a globális vállalatok, cégek beruháznak majd a kutatásba és a fejlesztésbe, és az egyének pedig saját maguk fejlődésének lesznek letéteményesei azáltal, hogy megismerik saját agyuk működését. A tudomány ma többet mond, mint a politika. A tudomány egyetemes és nincsenek határai. A bölcsességet a hadseregek nem győzhetik le, és a tudományt a rendőrség nem tartóztathatja le. Úgy gondolom, hogy a fejlődő országoknak nyújtott tudományos segély lehetővé teheti a számukra, hogy legyőzzék a szegénységet. A tudományos alapon működő globális cégek hozzájárulhatnak a világ megváltoztatásához. A globalizáció világot, vés, véget fog vetni a rasszizmusnak, ugyanis nem lehetünk egyben globalizáltak és fajgyűlölők. A globalizáció hatalmat ad az egyén kezébe. A globális cégek nem erőltetik rá akaratukat az emberekre, épp ellenkezőleg tiszteletben tartják ügyfeleik akaratát. A tudományos fejlődés által hozzájárulhatnak a növekedéshez, segíthetik a fiatalokat abban, hogy hozzáférjenek a magas szintű oktatáshoz, és munkahelyeket teremthetnek a fiatalok számára. Ezáltal támogathatjuk a leginkább a fiatal generációkat az arab világban, ezáltal tudunk sikeres választ találni a jövő kihívásaira. Előterjesztettem egy tervet egy együttműködésre az Európai Unió, a nemzeti kormányok és a globális együttműködés között annak érdekében, hogy szembe tudjunk nézni ezen új kihívásokkal. Hölgyeim és uraim, tudom, hogy egy ilyen kezdeményezéshez szükség van az önök, tehát az Európai Parlament támogatására. Számítok az önök megértésére és segítségére mindebben. Ha összekapcsoljuk egymással Európa bölcsességét és Izrael tapasztalatát, akkor sikeresen tudunk szembenézni a jövő kihívásaival. Nincs globális kormányunk, azonban ezt az űrt kitölthetjük azáltal, hogy elősegítjük a szoros együttműködést a kormányok és a globális cégek között. Olyan veszélyekkel szembesülünk, amelyek veszélyeztették az értékeket, amelyeket képviselünk. Éppen ezért fel kell lépnünk a terrorizmus ellen, bárhol is találkozzunk azzal. Tisztelt Schulz elnök úr, tisztelt képviselők, Jean Monnet, az Európai Unió egyik alapítója azt mondta, mindenkinek vannak nagy ambíciói. A kérdés az, hogy ezek az ambíciók a saját létezésére irányulnak-e, avagy a cselekvésre, a tettekre. Elérkezett az ideje annak, hogy tegyünk valamit emlékezzünk arra, hogy nagyságunk abban mutatkozik meg, hogy milyen célokat szolgálunk. Igen, az előttünk álló kihívások valóban hatalmasak. De hát ki lehetne alkalmasabb arra, hogy szembenézzen ezek kihívásokkal, és sikerrel tegye ezt, mint az a két csoda, amelyet említettem. Lépjünk fel közösen az Európai Unió és Izrael annak érdekében, hogy beteljesítsük örökségünk tanulságait. Hogy alapító atyáimat idézzem, az alapító atyákat Izraelben, javítsuk meg a világot, azaz héberül tikkun alám. Avagy Zsámoné szavaival élve, cselekedjünk. Dolgozzunk közösen egy jobb közel-keleten, egy jövőbe tekintő Európán. Teljesítsük be a népeink értékeit, amelyek mindenek előtt a béke, a demokrácia, az emberi jogok. Ne futamodjunk meg az akadályok elől, legyünk bátrak és nézzünk szembe a jövővel. Szolgáljuk a jövőt ahelyett, hogy a múlt felett uralkodnánk. Barátaim, Hogyha arra a barátságra tekintek, amely összeköti Izraelt és az Európai Uniót, és a jövőnkre tekintek, akkor remény tölt el. Kéz a kézben együtt egy jobb jövőt fogunk építeni a jövő generációk számára. Köszönöm szépen, és shalom! Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők! Köszönöm, hogy meghallgatták Simon Perezt. Köszönöm Simon Pereznek, az elnök úrnak a beszédét. A felhívás, amelyet idézett hozzánk, nyilván gazdag táptalajra hullik itt az izraeli nép és az európai népek közötti kapcsolata, ahogy ön is kifejezte, ez a közös értékünkön alapul, az egyén tiszteletben tartásán, és az egyéni emberi jogok tiszteletben tartásán. Ez mindenkire vonatkozik, mind Európában, mind Izraelben, mind Palesztinában, és a világ minden országában.